Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Már elmúlt három óra, negyed négy van. Várhatóan a szakbizottsági tagok hamarosan megérkeznek. A délelőtti ülésünk egy kicsit tovább tartott, valószínűleg ez az oka annak, hogy nem érkeztek vissza időben. De szerintem kezdjük el a következő napi rendi pontunk megtárgyalását a B tematikus főosztály által megrendelt a közmagántársulások és a kohéziós politika című tanulmányról van szó. A regé szakbizottság felkérte a B tematikus főosztályt, hogy a témában készítsen egy tanulmányt. A közmagántársulásokra vonatkozó részletes szabályok 2014 és a 2014-2020-as időszakra vonatkozólag kerültek be a kohéziós politikai szabály, politikáról szóló szabályozásba, és egyre nő az érdeklődés a közmagántársulások iránt. Európában a legtöbb PPP projekt a közlekedési és a közúti közlekedési területre vonatkozik, ott valósul meg, a közmagántársulásokról szóló tanulmány ezért a fenntartható közlekedésről szóló jelentésünk szempontjából is fontos lesz. Itt van egyébként a jelentés tevője és a témának Novakov úr. A projektvezető fogja nekünk bemutatni a tanulmányt, Laura Del Ponte asszony, aki az a Milánói Ipari Tanulmányok Központtól érkezett hozzánk. Meg is adom a szót a hölgynek, hogy tartsa meg előadását, és hát remélhetőleg időközben még érkeznek szakbizottsági tagok. Tessék! Thank you for this introduction. Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Üdvözlök mindenkit. El kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, hogy megosszam önökkel a közmagántársulások és a kohéziós politika című tanulmányunkat. Ez a tanulmány azt vizsgálta meg, hogy a közmagántársulások a kohéziós politikai projektekben hogyan valósulnak meg, és megpróbáltuk levonni a tanulságokat is a végrehajtásból. Különböző kutatási módszereket alkalmaztunk, áttekintettük a szakirodalmat, interjúkat készítettünk érdekelt felekkel, és nyolc esettanulmányt is végeztünk, mit is a közmagán társulás, illetve PPP. Többféle fogalom meghatározása is van a PPP-knek, és nagyon sokféle közmagántársulások léteznek, annak függvényében, hogy a közszférabeli és a magánszférabeli partner között milyen kapcsolat áll fenn. A PPP tehát egyfajta ernyő terminus, amely alatt nagyon különféle elrendezések létezhetnek, szolgáltatások outsourcingjától egészen a köztulajdon privatizációjáig bármi lehet ez. A PPP általában azt jelenti, hogy a magánszféra és a közszféra valamilyen módon együttműködik egymással, de vannak más fogalom meghatározások is, amelyek szűkebbek. Így például az Európai PPP szakértői központ szerint a PPP szerződés minimum követelménye az, hogy konstrukciós és operatív aspektusokat is magába foglaljon. Ami a PPP szerződések konkrét konfigurációját illeti, ezek a szerződések általában közös tulajdonságokkal, közös vonásokkal rendelkeznek. Először is egy hosszú távú partneri kapcsolatról van szó. A PPP szerződések általában 20-30 éves időszakot ölelnek fel. Emellett tanul, ö, teljesítmény alapú szerződésekről van szó, az outputra teljesítményre összpontosítanak az input helyett. Kockázatallokáció, ez is egy kulcsfontosságú fogalom a ppp esetében. Általában azt az elvet követik, hogy az a fél vállalja a kockázatot, aki a legalkalmasabb a projekt irányítására. A PPP-k általában egy szerződések egész hálózát, hálózatára támaszkodnak, amelyik a projekt ciklus függőleges struktúráját követik. Aztán az utolsó két pont értékalapú, megtérülés alapú megközelítés. Ezek is nagyon fontosak. A value for money, azaz értékalapú megközelítés nagyon fontos a projektek szempontjából. A közszféra beli szereplőknek vagy partnereknek általában alá kell támasztaniuk, bizonyítékkal kell alátámasztaniuk azt, hogy meg fog térülni a projekt. A meglévő szabályok szerint, hogyha bizonyos feltételek érvényesülnek, mégis a közszférabeli kiadások között szerepeltethetők a PPP-s kiadások, ez azt jelenti, hogy időben eltolódnak a kiadások. Mik az esetleges előnyei és mik az esetleges kockázatai a PPP-knek? A PPP-k nagyon vitatott konstrukciók, mint a tudományos élet, mint a politika szempontjából is. Nagyon sokféle véleménnyel találkozunk. Nincs olyan bizonyíték, amely azt támasztaná alá, hogy a PPP-k jobban teljesítenek a hagyományos közbeszerzési szerződésekkel szemben. Kontextustól és projektus, projekttől függ, hogy mennyire sikeres a PPP konstrukció. Az esetleges előnyök között szerepel az, hogy mozgósítani lehet a magánszféra beruházásait, a magánszféra innovációs kapacitásait ki lehet aknázni, és a kockázat egy részét át lehet ruházni a magánszférára. Vannak azonban hátrányok is, ide tartozik az, hogy a tranzakciós költségek magasabbak, a szerződések komplexitása miatt, magasabb finanszírozási költségek a magánszféra számára, és problémák az átláthatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatosan és végezetül. A rugalmasság hiánya, ami abból adódik, hogy a PPP szerződések hosszú időszakot ölelnek fel. Mik a főbb jellemzői a PPP piacoknak Európában? Európában a PPP piacok 2006-ig folyamatosan felévelőben voltak, akkor nagyon súlyosan érintette őket a pénzügyi válság. Először stagnáció kezdődött, majd egyfajta ö, hanyatlás. Földrajzilag az Egyesült Királyság messze a legnagyobb PPP piaca Európának, és a világ egyik legnagyobb PPP piaca is egyben. A beruházási volumen tekintve az Egyesült Királyság adta 48%-át ezeknek a piacoknak, más eh, az utóbbi időszakban Spanyolország, Franciaország, eh, Portugália és Görögország eh, szintén nagyon fontos PPP piacok. A közlekedési ágazat a domináns ágazat a PPP-k tekintetében. A közlekedési ágazatban a beruházások a közel 56%-et érnek el. Ami a méretet illeti, csökkenő tendenciát látunk, egyre kevésbé népszerűbbek. A, egyre népszerűtlenebbek a nagy megaprojektek, ehelyett inkább kisebb méretű PPP-ket finanszíroznak, főként az energiahatékonyság területén. A kohéziós politika jogalkotási folyamatában mi lendítette előre, mi vitte előre a ppp alkalmazását. Egyrészt itt van az a szükséglet, hogy az infrastruktúra hézagokat be kell tömni a csökkenő költségvetések fényében. Ezzel mozgósítható a magánszféra pénzügyi erőforrása, mozgósíthatók a humán erőforrások is, és növelhető a hatékonyság és az eredményesség. A kohéziós politika előforrásainak és a PPP-knek az összekapcsolása először adhok módon történt. Példa ilyen projektre a Lisszaboni Tárgusz híd, illetve az aténi reptér. Majd a 2007-2013-as programozási időszakban kezdett nagyobb szerephez jutni a PPP-s konstrukció, de csak a jelenlegi programozási időszakban alkalmaztak PPP-specifikus rendelkezéseket, ezek célja a szabályozási akadályok lebontása, ezek a korábbiak során korlátozták a PPP-k alkalmazását a kohéziós politikában. A jogalkotó elismerte, hogy annak érdekében, hogy az európai strukturális és beruházási alapokkal támogatni lehessen az olyan operatív struktúrákat, mint a PPP-k, szem előtt kell tartani a PPP-k bizonyos tulajdonságait, jellemzőit. A közös rendelkezésekről szóló szabályozás lehetővé tette, hogy rugalmasabban egymáshoz lehessen igazítani a támogatások odaítélését és a PPP-k beszerzési eljárását. A PPP-ket hogy használták eddig a kohéziós politikában? Eleinte csak sporadikusan és eh, semmiféle stratégiai gondolkodás nem volt mögötte. A nagy infrastruktúrális projekteket Görögországban, Spanyolországban, és Olaszországban támogattak. A közmagántársulásokat leginkább a nagy projektek esetében használták, és van egyfajta elvárás, mi szerint elképzelhető, hogy egyre több olyan projekt lesz, amelyet közmagántársulással kívánnak megvalósítani. Nagyon fontos az is, hogy egy tagállami piac is kialakuljon a PPP-kre, illetve hogy a kohéziós politikában ezt felhasználhassuk. Jó példa erre az Egyesült Királyság képzelhető, hogy a, a prioritási ágazat nem esik egybe a tagállami szinten, illetve Európai Uniós szinten. Ami a jelenlegi programozási időszakot illeti, nincs arra bizonyíték, hogy a PPP specifikus szabályok meghozatala elősegíti a PPP-k felhasználását és alkalmazását. Milyen adataink vannak? Nos, az adatok meglé, meg, léte, vagy hiánya eh, nagyon megakadályozta ennek a tanulmánynak az elkészítését arra azt próbáltuk megmutatni, hogy a kohéziós politikát, hogyan, illetve a kohéziós alapokat hogyan használjuk fel a PPP-knál. Csak a nagy projektekről van igazán adatunk, amit a 2007-2013-as programozási időszakban valósítottak meg. Az adatokból azt tudjuk meg, hogy a PPP-ket a kohéziós politikában még mindig nagyon korlátozottan használják. 1000 nagy projektből csupán 27 volt PPP-s. Az adatok alapján elmondhatjuk tovább azt is, hogy a közlekedési projektek dominálnak érték alapján, ami mégis nem meglepő, és azt is tudhatjuk az adatok alapjából, hogy csak kevés tagországban használják ezt. Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália legfőbb olyan tagállamok, ahol ezeket használják. Milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből a PPP-kből? mi alapján dönt valaki amellett, hogy közmagántársulást hoz létre. Egyrészt e, ennek az a, ez a döntés azt is maga után vonhatja, hogy lelassul az egész folyamat, illetve a fiskális megfontolások is nagyon nagy súlya lesznek latba. A múltban a szabályozási problémák korlátozták a PPP-k felhasználását a kohéziós politikában, ezért kellett a különböző folyamatokat egymással harmonizálni. Nincs arra bizonyíték, hogy nagyobb PPP frekvencia miatt javulna az abszorpciós ráta és az is elképzelhető, hogy a modell bonyolultsága miatt sokan visszahőkölnek a modelltől. Általában időben és a költségvetésnek megfelelően hajtják azonban végre a közmagántársulással létrehozott projekteket. Nos, amikor az eredményeket elemezzük, akkor eléggé vegyes a kép, Hosszú távon elképzelhető, hogy negatív pénzügyi hatásokat generálnak a PPP-k, például a Lisszaboni híd esetében többször is újra kellett tárgyalni a közmagántársulás szerződését, és ennek negatív hatása volt. ppp és a kohéziós politika összehangolása, ez lehet mindkét fél számára előnyös, mert hogyha a kohéziós politikai alapokat használunk fel, ez növelheti a társadalmi, illetve a környezetvédelmi megfontolások megvalósulását. A tanulmányal, a tanulmány létrehozása során azt néztük meg, hogy, a, hogy az állami szféra elkötelezettsége egy-egy projekt iránt nagyon komoly társadalmi aspektusokat is megvilágított, tehát például a projekt ciklusra jobban odafigyeltek, és nagyon fontos volt az is, hogy a kockázatokat részben a magán fél vállalja. Ez igaz például a szolgáltatásokra. Például az aténi reptér létrehozatalára a görög kormánynak garantálnia kellett azt, hogy megfelelő utak vezetnek, összekötő utak a reptérhez. Aztán az Egyesült Királyságban, a Cornwalli területen, a széles sáv kiépítésénél a helyi kormánynak garantálnia kellett azt, hogy a kiépítés után tudják is használni ezt a rendszert a felhasználók. Fiaskóra is van példánk. Biarritz környékén, de Lucian városában történt ez, meg kellett szakítani a PPP projektet, nem volt meg a politikai támogatás, illetve hibákat vétettek, hibákat követtek el a projekt tervezésénél, nem tudták előre élezni pontosan, mekkora lesz az igény a projekt iránt. Mit tettek az EU-s intézmények, hogy ezeket a PPP-ket támogassák a kohéziós politikában? Az Európai Beruházási Banknak kulcs szerepe volt ebben, a PPP-k ők általában ösztönzik. A beruházási bank alapvetően két csatornán lépett fel. Egyrészt pénzügyi eszközöket hoz létre, amelyek megkönnyítik a PPP projekteket, kedvezőbb feltételeket kínálván a magánbefektetőknek. Például a Jessica vagy a Marg- Jessica pénzügyi eszköz, vagy a Margarit alap tartoznak ide. Tanácsadó szolgáltatást is nyújt a bank. Létezik például egy szakértői központ, amelyet külön erre találtak ki. A legtöbb tagállamban vannak olyan központi egységek, amelyek a PPP-kkel foglalkoznak, de általában ebből elég kevés van. Éppen ezért az a céljuk, hogy megfelelően tudja kombinálni a PPP-ket a beruházási alappal. Nos, rendkívül fontos az, hogy az operatív programok meg végrehajtásánál ezt figyelembe tudják venni. Nagyon aktívan kell a PPP-k felhasználása mellett kiállni, és ez leginkább Lengyelországnak, illetve Horvátországnak sikerült az eddigiekben. Mi lehet még javítani? Le kell szögeznem, hogy a PPP csupán egyetlen lehetséges megoldás a kohéziós politika célkitűzéseinek végrehajtására. Nagyon fontos az, hogy mindig elemezzük, hogy hogy kapunk a legjobb értéket a pénzünkért. Nagyon fontos az, hogy ezt a közigazgatásban mindig, minden szinten elvégezzék. Hogy PPP modellt választanak, ez mindenképpen része kell, hogy legyen regionális és tagállami szinten is a stratégiai megközelítésnek, tehát a különböző operatív programokba is ezt be kell venni. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő közvita folyjon le a PPP-kről, milyen, milyen előnye és hátrányai vannak jelenleg ez egy informális közvita, jó lenne, hogyha sokkal formálisabban tudnánk ezt elemezni. Arra is szükség van továbbá, hogy a szakértelmet fejlesszük, növeljük a közigazgatás köreiben, regionális, helyi és tagállami szinten is. Ennyit szerettem volna mondani, és várom a kérdéseket, szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük ezt a rendkívül átfogó és borzasztóan érdekes előadást. Most pedig kérdések következnek a Regi Szakbizottság tagjaitól. Ki kezd? Ez az igazi kérdés. Ladies first, as usual, Miss Demato. Elsőbség a hölgyeknek, Demato asszony. kérdés, eh, scusa a nome dei colleghi se non sono eh, presenti. Ma... A következő lenne a kérdésem. Nagy projektekről volt szó, de mi a helyzet a KKV-k projektjeivel? Hiszen a KKV-k is tehetnek valamit a fejlesztésért. És mi a helyzet a munkahelyteremtéssel? Erről van adat? Rázza a fejét, úgy tudom, hogy nem, nincsenek. Aztán mi van a környezetvédelmi célkitűzéssel? Arról, arra vonatkozóan vannak projektek vagy adatok? Például, hogy az ipari helyszíneket sikerült-e megtisztítani, erről van bármiféle adat? Tudunk-e valamit a munkahelyteremtésről, környezetvédelmi kérdések? Erre mit tudna mondani? Köszönöm, Novakov úr. The floor is yours. Thank you very much, sir. First of all, I'd like to thank for that presentation. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a prezentációért és biztos vagyok abban, hogy nagyon fontos témáról van szó, bár ezt a jelenlét nem támasztja alá. A PPP még mindig az egyik legfontosabb lehetőség a helyi hatóságok, a nemzeti hatóságok számára, hogy megfelelő biztosítási szintet nyújtsanak a legfontosabb projektek számára. Óriási feladat van előttünk. To manage to uh, translate it, to understand. És ezt uh, érthető nyelvre kell lefordítani azok számára, akik kialakítják ezeket a projekteket a tagállamokban, nekik érteniük kell, hogy hogyan lehet levonni a tanulságot, illetve hogyan lehet a tapasztalatokat kicserélni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb feladatunk, hiszen nekünk kell elmagyarázni azt, hogy az Európai Unió hogyan működik, illetve hogyan lehet a magánbefektetőket és az Európai Uniós támogatást összekapcsolni. Teljesen mindegy, hogy milyen alapokkal rendelkezünk a közfinanszírozás területén a magánfinanszírozás mindig ezt meg fogja haladni, úgyhogy nagyon fontos a kettő összekapcsolása. A közpénzek bizonyos mennyiségű közpénzet, minden, közpénzt mindenképpen ki kell, hogy egészítsen a magánfinanszírozás, ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt, nagyon érdekes eredményeket mutat, és továbbra is azon leszek, hogy levonjuk a legfontosabb tanulságokat, és ezeket továbbítsuk azok számára, akik a projektek kialakításáért, illetve fejlesztéséért felelősek az én választókerületemben. Elnök, én is szeretnék egy kérdést megfogalmazni. Említette egy pár alkalommal a tagállamokat, ahol leginkább kiaknázzák a PPP-k konstrukcióját a projektek megvalósítására. Ön szerint van kapcsolat a gazdasági fejlődés, egy adott régióban, ahol a PPP projektek vannak, illetve azon régiók között, ahol magas szintű a beruházás és a gazdasági növekedés, illetve azon területek között, ahol szükség van a beruházásra, és alacsonyabb a gazdasági növekedés. Tehát a kérdésem az, hogy a két terület között van-e kapcsolat, vannak-e erre vonatkozó adatok? Hiszen a PPP szerintem bizonyos beruházási projekteknél opcióként jelenik meg, és általában a regionális hatóságok, vagy a helyi hatóságok azt a választ adják, hogy ez egy nagyon költséges gyakorlat, nem engedheti meg magának mindenki. Tehát kérdésem pedig ez, hogy van-e itt összefüggés a kettő között. Köszönöm szépen. Ezek a kérdéseink, úgyhogy visszaadom a szót az előadónak. Okay, uh, thank you very much for these very interesting points. I... Köszönöm szépen ezeket az érdekes kérdéseket. Először is a legnagyobb projektek, illetve a kisebb, valamint közepes méretű PPP-k kérdését taglalnám. Nos, a PPP-k nagy része nagy infrastruktúrális beruházásokat ölel föl, nagy cégek ről van szó, de azért vannak olyan esetek például Németországban, ahol a PPP piac sokkal fejlettebb regionális szinten, és a KKV-k nagyon is részt vesznek a PPP piacban. Adataink nincsenek arra vonatkozóan, hogy hány munkahelyet hoztak létre, hiszen nem ez volt a célja ennek a tanulmánynak. De biztos vagyok abban, hogy a regi főigazgatóság rendelkezik ilyen adatokkal. második kérdés. A regionális fejlesztés, illetve az intézmények fejlődési szintje és a PPP-k használata közötti kapcsolat volt. Nos igen, még Görögország esetében is, ahol elég nagy mértékben használják a PPP modellt az európai strukturális alapokkal kapcsolatban, ez azonban nemzeti szinten történik, és nagyon nehéz a görög kormány számára az, hogy a régiókat meggyőzze arra, hogy használják ezt, a, ezt az eszközt. Ugyanez vonatkozik Lengyelországra és Horvátországra úgyhogy nagy mértékben függ a régióban jelenlevő szaktudástól. Ez, illetve a nemzeti szintű szaktudástól. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon Sajnálom, hogy a kollégák nincsenek itt, és nem hallgathatták meg ezt a kiváló jelentést, ami azonban rendelkezésünkre áll nyomtatott formában, úgyhogy amennyiben további kérdések lesznek, akkor ezeket továbbítjuk majd. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a prezentációt, illetve a részvételét. Here I conclude the discussion on this and we continue with our next... Köszönöm szépen, és akkor lépjünk is tovább a következő napirendi pont, saját kezdeményezésű jelentés, Novakov kolléga tollából a kohéziós politika és a fenntartató közlekedés előmozdítása és kapacitás hiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrában. Ez egy tematikus célkitűzés a közös rendelkezésről szóló rendelet 9. cikkének 7. bekezdéséről van szó, és akkor át adom a szót Novakov úrnak, hogy bemutassa ezt a jelentést. Uh, uh, Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Nagyon örülök annak, hogy életemben először a szakbizottság 50%-át képviselem egy személyben óriási felelősség ez, természetesen az elnököt leszámítva. Bonyolult címe van ennek a jelentésnek. Á, úgy tűnik többen vannak azért jelen a teremben, mint gondoltam volna. Tehát a bonyolult cím ellenére megpróbálom összefoglalni, hogy miért is fontos ez, és mert fogtam bele ebbe a kezdeményezésbe. In Bulgaria. So wider road and fast... Vidéki térségből származom, és azt látom, hogy a gyors vonat, a gyors összeköttetettség a jobb életminőséget jelent, hiszen gyorsabban bejut az ember a munkahelyére, gyorsabban fejlesztheti a családi vállalkozását, hiszen megfelelő ehhez az infrastruktúra, és azt is jelenti, hogy nagyobb esélye vannak az embernek arra, hogy elkerülje a közúti baleseteket, hiszen a rossz utak oda vezetnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a közlekedés egy olyan ágazat, amely mindenkit érint, minden élnek a társadalomban, vagy közvetlenül, vagy pedig közvetett formában. Úgyhogy nem csak egy újabb szakpolitikai területről van szó, hanem egy jelzés arra vonatkozóan, hogy hogyan ítéljük meg az Európai Unió fejlődését. Szerintem ez nem túlságosan ambíciózus, a statisztikát kívántam önökkel megosztani, de szeretném ezt arra használni, hogy meggyőzzek mindenkit, aki kritikus a közlekedéssel kapcsolatban. Nagyon jó az, hogy kialakult a TNT hálózat. Hogyha ezt 2030-ra megfelelően kialakítjuk, akkor plusz 10 millió munkahelyet biztosítunk, ez pedig azt jelenti, hogy 10 millió család megfelelő jövedelemre tesz szert ahhoz, hogy családot tartson fenn. Ha pedig nem tesszük meg, akkor a GDP mintegy 2%-át elveszítjük, tehát a növekedés 2%-a kiesett, kiesik, ez pedig egy fél trillió eurót jelent. Although my report will be focused on what we achieved so Tehát a jelentésem arra összpontosít, hogy eddig mit értünk el, de minden energiámat arra szánom, illetve az irodám erőforrását, hogy megnézzem, hogyan kellene kinéznie a jövőbeli közlekedési beruházásoknak, hiszen itt vannak aggasztó jelek, a kohéziós pénzek felhasználása, vagy a különböző átcsoportosítások, de ez kiszámíthatatlansághoz és instabilitáshoz vezet a tagállamokban. Így nehezen tervezhető az, hogy hogyan járjanak el, illetve milyen beruházásokat hajtsanak végre. Nem lehet itt versenyezni a parlament és a bizottság, illetve a többi hatóság között, hiszen végeredményben az európai családokról van szó, és az ő sorsukról. Úgyhogy amennyire csak lehet, felelősség teljesen kell eljárnunk. I think that um, currently the results are showing that we can fund Jelenleg az eredmények azt mutatják, hogy az európai összekapcsolási eszköz keretében a projektek mindegy egyharmadát tudjuk finanszírozni. A többi esetében nincs kellő mértékű forrásunk. Tehát, hogyha a közlekedés prioritás, akkor ez a költségvetésben is tükröződjön. Meg kell találnunk annak a módját, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot. Azonban az ESIF keretében megjelenő forrásokat legalábbis meg kell őrizni, hiszen a polgármestereink, az állampolgárok, először is megérdemlik, másodszorban pedig el is várják tőlünk, hogy teljesítsünk ezen a fronton. Úgyhogy véleményem szerint vannak olyan kulcsprojektek, amelyeket az Európai Unió valósított meg, amelyek kitűnő eredményeket mutatnak. Sokkal kevesebb autóbaleset van, ami azt jelenti, hogy kevesebben sérülnek meg, vagy veszítik el életüket. Az autóbalesetek, illetve a rossz utakból származó autóbalesetek miatt. Úgyhogy jó környezetet biztosítunk a KKV-k számára a növekedéshez, hiszen minden és itt zárójelet nyitnék, a KKV-k az európai gazdaság gerincét képezik, hiszen a munkahelyek nagy része innen származik. Ők tehát rászorulnak a jó infrastruktúrára ahhoz, hogy többet értékesítsenek és többet teljesítsenek. Ez pedig azt jelenti, hogy a politikánk mindegyik aspektusa, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a közúti biztonság, az oktatás és az innováció is rászorul a jó közlekedés infrastruktúrára. És itt még megemlítenék valamit, ami nem is annyira nyilvánvaló. Hmm. Több konferencián, panelben azt halljuk, hogy egy pár éven belül nem lesz szükség sofőrökre, mert az autók maguktól mennek, majd nem lesz szükség vonatokra, mert pilóta nélküli repülőkkel közlekedünk, drónok segítségével szállítjuk ki a csomagjainkat, és így tovább. Hát lehet, hogy én itt tradicionálisabban gondolkozom. Akármennyire digitalizálódik az életünk a következő években, és figyeljenek oda a szavaimra, mindig is szükség lesz nagyobb kikötőkre, szélesebb utakra és gyorsabb vonatokra. Azért, mert Uh, I don't think we have to abandon. Anyagi világban élünk, a materiális világban, ez pedig azt jelenti, hogy prioritás kell, hogy legyen, hogy a közlekedésbe beruházzunk. Le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, hogy hol kell jobban teljesítenünk, és hát vannak példák a szűk keresztmetszetekre, vannak olyan tagállamok, amelyek összefogva ugyanabba a közlekedési koridorba ruháznak be, és aztán az utolsó láncszem ezt nem teszi meg, mert nem tartja prioritásnak, ezért az egész beruházás értelmét veszti. Tehát, ha van egy 300 km per órával száguldó vonat, amely átszel négy tagállamot, és meg kellene érkezni az utolsó tagállamba, de ott 60 km per órás sebességre kárhoztatják, mert az infrastruktúra nem megfelelő. Hát ezt a helyzetet el kell kerülni, arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy vegyenek részt az európai projektekben, ez pedig nem valósul meg. Megígértük a tagállamoknak, hogy lesz teljesítménytartalék, és ők pedig azt várják tőlünk, hogy teljesítsünk. Tehát, hogyha a játék lezárása előtt megváltoztatjuk a szabályokat, akkor nem tudom, hogy ez hova vezet. A tagállami partnereink megérdemlik a kiszámíthatóságot, az átláthatóságot, különösen a finanszírozás területén. Tehát Ebből a szempontból szerintem minden átcsoportosítást meg kell kérdőjelezni, és meg kell vizsgálnunk, hogy az operatív programok eddig hogyan működtek, be kell tartanunk az ígéreteinket különben. Azokat vonják felelősségre, akiket megválasztottak, és meg kell válaszolni azokat a kérdéseket, hogy mit miért tettünk, mit értünk el. És én nyitottan szeretnék szemébe nézni a szavazó, szavazóimnak, és azt mondani, hogy én minden tőlem telhetőt megtettem, annak érdekében, hogy megadjuk, amit megérdemelnek. Igen, lehet, hogy a történelem során első ízben állunk ki egy tagállam mellett, a zászló mellett, a himnusz mellett. Forrásokat kell biztosítanunk, hogy a tagállamok gazdagabbak legyenek, és az emberek élete napról napra szebb és boldogabb legyen. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek, Picula úr az első, tessék. Anyanyelvemen folytatnám. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kezdeményezést. Köszönöm, hogy még a jelentéstervezet elkészülte előtt megbeszéljük a témát, eszmecserét folytatunk, és ezzel előkészítjük a munkát. Az infrastruktúra és a közlekedés szolgáltatások nagyon fontosak a polgárok és a gazdaság szempontjából. A közlekedésről szóló fehér könyvben benne áll, hogy a kohéziós politikát fenntartható módon kell végrehajtani, így a közlekedésben, és nagyon fontos a közlekedésben a szűk keresztmetszeteket megszüntetni. Ez az egyik a 11 tematikus célkitűzés közül, közül amelyet a 2014-2020-as időszakra kohéziós politikában meghatároztunk. Ide tartozik az intelligens mobilitás, a több módozatú közlekedés, a tiszta közlekedés és a városi közlekedés is. A regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap is fontos szerepet játszanak a projektek finanszírozásában. Azért, hogy a lehető legeredményesebbek legyenek a beruházások az említett időszakban, nagyon fontos hangsúlyozni a megfelelő szilárd stratégiai keretet. Ide tartozik az az előfeltétel is, hogy a tagállamok egy átfogó közlekedési tervet készítsenek, amelyben benne áll az is, hogy mely projektek azok, amelyek hozzájárulnak a közös európai közlekedési térség és az európai közlekedési hálózat létrejöttéhez. A kohéziós politikai eszközök felhasználására pozitív példa a cseh vasúti infrastruktúra fejlesztés, amelyel gyorsul és biztonságosabbá válik a közlekedés, 30 millió eurót fektettek be a magyarországi vasúti közlekedés javításába, és jelentős összegeket a hasonló célra Lengyelországban is. Mégis világos, hogy a prioritások ellenére rengeteg probléma adódik, és akadályok állnak fenn a közlekedési infrastruktúrában. Horvát képviselő vagyok, Horvátországban pontosan a vasúti közlekedésben a legsúlyosabbak a problémák. Mindenképpen egyetértek önnel, sokkal jobban kell teljesíteni, és sokkal jobban is tudnánk, és sokkal jobban tudnánk is teljesíteni. Megfelelő szintű rugalmasságra is szükség van persze, mert a régiók nagyon különbözőek. Figyelembe kell venni a jövőben a vidék és a városi területek közötti különbségeket is és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a természetes, illetve a természeti határokkal rendelkező területeket is szem előtt tartsuk. Gondolok például a nagyon ritkán lakott északi területekre, vagy a hegyvidéki területekre, ezekre külön oda kell figyelni. Csak így tudjuk majd a közös alapvető célunkat elérni, ez pedig nem más, mint az egységes európai piac megfelelő működése, a szolgáltatások, az áruk és az emberek szabad mozgásának megvalósítása, mégpedig az EU egész területén, nem pedig csak bizonyos területeken. És persze várom a jövőbeni együttműködést. Köszönöm. Köszönjük szépen! Van Miltenbörg úr a következő elnyek jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, egy kicsit elkéstem, ezért lemaradtam Novakov úr előadásának egy részéről, de biztos vagyok benne, hogy utólag még informálódni tudok és remélem, hogy jó lesz az eszmecsere is. Amikor a fenntartható közlekedésről beszélünk, és a szűk keresztmetszetek megszüntetéséről, ez ugye a kohéziós politika egyik fő célja, nagyon fontos a CEF és az FC is, a Juncker alap. Azt hiszem a fő kihívás az, hogy megteremtsük a szinergiákat az az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és a Connecting Europe Facility között. Ez kulcsfontosságú, mert hogyha a finanszírozás különböző módjait össze tudjuk kapcsolni egymással, akkor végül több olyan európai projekt létesül, amely több európai hozzáadott értéket is teremt. A TRAN szakbizottságnak is tagja vagyok, ott a közlekedés területén európai pénzekkel megpróbáljuk megvalósítani az átfogó transeurópai közlekedési hálózatot. Minden rendelkezésre álló forrásra szükség van, mert nehéz megteremteni a forrásokat nem csak a főbb közlekedési folyosók megteremtése szempontjából, hanem az átfogó hálózat megteremtése szempontjából is. Ezért úgy gondolom mindenképpen támogatni kell a kisméretű határokon átívelő infrastruktúra projekteket, ez egy újabb projekt kell, hogy legyen, valamint az Interreg programokat is szeretném kiemelni 2020 utáni időszakra vonatkozólag. Azt hiszem, hogy néhány regionális fejlesztési alapból származó forrással olyan projekteket indíthatunk el, amelyekre tényleg szükség van a határokon átnyúló együttműködésben, illetve a határok menti területeken. Amikor infrastruktúrális beruházásokról beszélünk, akkor három alap dologra kell összpontosítanunk. Először is a szennyező fizet elve, olyan, és emellett környezetbarát keres, közlekedési módozatokat kell előmozdítani, és fontos, hogy Európa a fenntartható közlekedésben élen járjon és emellett ki kell tartanunk azon elv mellett, amelyet a mobilitási csomagban az Európai Bizottság is szerepel, ez például a közúti díjak megfizetésének rendszere és az Eurovignetta, az eurómatrica. Fontos, hogy egy igazi európai hálózat alakuljon ki, a, hat- a határokon átnyúló infrastruktúrális projektek igazi európai hozzáadott értéket teremtenek. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a szűk keresztmetszetekre és a hiányzó összeköttetésekre, mert ha ezt a problémát megoldjuk, akkor a határmenti régiók fejlesztését, fejlődését fel tudjuk lendíteni. Egy harmadik nagyon fontos elv a use it or lose it, a használt fel vagy elveszíted elve. Ezt a CEF kapcsán vezettük be, és a lényege, hogy az európai forrásokat ott kell felhasználni, ahol, ahova szántuk őket, mégpedig egy adott időn belül. Hogyha az adott tagállam nem használja fel az adott összeget, akkor el fogja veszíteni. Ez a hatékonyságot is növeli, és az építés, építkezések idejét is lerövidíti, amikor infrastruktúráról van szó. Várom az együttműködést Novakovóról a jelentés kapcsán. Meg kell teremtenünk a fenntartható közlekedés megfelelő finanszírozási lehetőségeit, és meg kell teremtenünk a hozzáadott európai értéket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valina asszonyt nem látom Mint a teremben. Úgyhogy Damato asszony következik. Vagy Roppe úr? Nem. Nem? Nem? Akkor Damato asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. 20 percem van? Beszélhetek 20 percig? Pedig azt hittem. Questo, questo report eh, tratta un obiettivo tematico importante per la politica di coesione, è importante. Azt gondolom, hogy a kohézió szempontjából ez egy rendkívül fontos eh, jelentés. Nagyon fontos az, hogy a fenntartható közlekedést tudjuk garantálni. Ez a téma számos célkitűzés esetében releváns, alacsony vagy nulla szénkibocsátású gazdaság, a KKV-k versenyképességének növelése, illetve a városi, illetve a, illetve a vidéki területek közötti különbség csökkentése. Véleményem szerint nagyon fontos a szinergia a CEF e és a strukturális alapok között, bár ugye a bizottságtól kapott legfrissek, legfrissebb hírek eléggé aggasztóak nem tudjuk, hogy pontosan mennyi plusz erőforrás van még a ezen a szakpolitikán belül a közlekedésre. Dél-Olaszország az egyik olyan régió, amelynek nagyobb mértékben kéne felhasználni a strukturális alapokat. Nos, a regionális operatív programokban cél lenne a fenntartható, a fenntartható közlekedés fejlesztése, de sajnálatos módon csak nagyon kevés projektet nyújtanak be ezzel kapcsolatban. Tudván, hogy a CEF költségvetése 20 milliárd, ez elég elképesztő hír, tehát a szinergiára igenis szükség van. Nézzük egy banális példát. Például dönthetünk úgy, hogy az elektromos közlekedésbe fektetünk be, de hogyha ennek a felhasználását nem ösztönözzük, tehát nem ösztönözzük az embereket arra, hogy használjanak elektromos autót, akkor túlságosan messzire nem jutunk. A mobilitás, a, szem, a személy szállítás, illetve az áruszállítás feltételeinek javítása néven indult el az egész projekt. Nos, fontos az, hogy a, közle, hogy a közle, környezeti szempontokat figyelembe vegyük, illetve a biztonsági szempontokat is. Nos, az is nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy jobb legyen a vasúti hálózat kihasználtsága, fejlettsége, illetve a logisztikai problémákat is sikerüljen megoldani. Gyakorlati szempontból azonban elmondhatjuk azt tagállami szinten, és még egyszer Olaszország, illetve Franciaországra utalnék, ők sok sokszor csak haszontalan vasútvonalakban történik itt befektetés. Példának említeném a a dél olaszország, észak-olaszországi, dél-franciaországi vasútvonalat. Nos, a magas a magas sebességű vagy gyors vasutak valójában nem oldják meg a problémát. Mindenképpen innovációba, illetve fejlesztésbe kell befektetnünk de új társadalmi modelleket is ki kell dolgozni. Smart nation van szükség, amelyek képesek felhasználni az intelligens technológiákat az állam, illetve magán, magánszférában is. Arra van szükség, hogy a polgárok megfelelően tájékozottak legyenek, tudják, hogy milyen mobilitási lehetőségeik vannak, illetve az öko fenntarthatóság is nagyon fontos. A gazdaság egyik célja, hogy új munkahelyeket hoznak létre. Nos, a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban ez az egyik célunk az, hogy holisztikusan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, például a tömegközlekedéssel, hogy csökkentsük a káros kibocsátásokat, illetve hogy könnyítsünk a különböző városi központok közlekedési problémáin is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, más nem jelentkezik úgyhogy megadom a szót Zjuk úrnak, talán jól, lejtem, jól ejtem a nevét, az Európai Bizottság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó napot kívánok, Szűcs Robert vagyok. A kohéziós politika tematikai célkitűzésével foglalkozunk, ugyanaz, ugyanúgy gondolkodunk, mint önök, tehát a különböző alapok felhasználása között szinergiákat kell keresni, és közösen gondolkodunk, gondolkodnak különböző szolgálataink, hogyan lehet a legjobban felhasználni az MFF utáni keretben, hogyan lehet ezeket optimalizálni. Egyelőre ezt tudok mondani, ezt tudom mondani. Gyakorlatilag mindenre történt utalás, transzeurópai hálózatok, intelligens és tiszta közlekedés. Gyakorlatilag a életünk minden részére van ennek vonatkozása, hatása. Csinálhatunk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy áll majd a technológiai fejlesztés mindent megold, de nagyon fontos az, hogy koordináljuk ezt, hogyan lehet ezt optimalizálni, illetve az egyes kérdéseknek ki a felelőse, illetve az infrastruktúrális igények fölmérését honnan kell koordinálni. Nagyon fontos továbbá még a határon átnyúló dimenzió. Az egyik tagállamban elinduló hálózat folytatódjon a szomszédos tagállamban interoperabilitás, a zöggenőmentes európai közlekéd. Ez valójában az a cél, amit mindenki szeretne elérni és ez sokat segít az belső piacon. Ezt próbáljuk elérni, ezért próbáljuk a beruházásokat ösztönözni, támogatni. Még egy fontos dologról beszéltek, ex ante feltételrendszer, tehát meg kell születnie a közlekedési tervnek, mielőtt egy projektet engedélyeznek, a kohéziós politikai támogatáshoz erre van szükség. Ez egy nagyon komoly kihívás volt számunkra és régióknak, az agállamoknak is, hogy ezeket a terveket kidolgozzuk, de sikerült végül mindenkinek ezt eh, elsajátítani és kidolgozni. Szükség volt erre a plusz tervezési fázisra, hogy megfelelően eh, robosztus legyen egy projekt, és ez alapján nagyon sok eh, tanúságra is szertettünk. Meglátjuk, hogy hogyan lehet ezt a rendszert még tovább fejleszteni. Még egy dolog zárásul támogatom. Támogatjuk a jelentést, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Novakov. Can you conclude the discussion? Köszönöm szépen, Novakov úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégák eh, segítőkészségét, illetve az árnyék jelentéstevők munkát, illetve a bizottság képviselőjének is köszönetet mondok. Szerintem nagyon jó volt ez a kezdeti vita. Kialakítottuk azt a jó munkakörnyezetet, amely alapján következő időszakban, tavasszal, májusban jó jelentés készülhet, jó eredményekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a jelentés tervezettet februárra várjuk. Köszönöm. A következő napi rendi pont a koordinátori döntés jóváhagyása. Nincs megjegyzés, akkor ezt jóváhagyottnak tekintjük elfogadottnak. Egyéb kérdések? Nincs egyéb kérdés. Akkor szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a következő ülésünk egy külön ülés lesz Strasbourgban, kedden, december 12-én délután 4 órától egészen 5 óráig, és a következő rendes ülésünkre december 24 január 24-én kerül sor, illetve 25-én délelőtt. Ezek voltak a bejelentéseim a következő ülésre vonatkozóan. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak a mai napi munkájukért, és ezzel lezárom a mai regi bizottsági ülést. Köszönöm.